európai főképviselőjének nyilatkozata a szaudarábiai, illetve iráni helyzetről. Mogherini asszony önél a szó parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mielőtt rátérnék ennek a témának a részleteire, hagy mondjak néhány szót arról, ami szombaton Bécsben történt bemutattuk, demonstráltuk azt, hogy hat hónappal azután, hogy megszületett a megállapodás Iránnal a nukleáris programról, Irán teljesítette kötelezettségvállalását, amelyekben megállapodtunk. Az eh, IAEA is eh, elfogadta ezt a megállapodást, eh, és a vegyes bizottság, amelynek a munkáját én koordináltam, és majd az utódom is ezt a munkát fogja folytatni egyetértett, teljesült minden feltétel, és megszületett a megállapodás. Nem csak Európa, hanem minden más régió, és az egész, egész világ is elég eh, szkeptikusan állt hozzá ahhoz, hogy eh, valaha is eh, eljutunk-e idáig. Nagyon sokat investáltunk ebben, és sokan gondolták azt, hogy Irán nem fogja konkrét tettekkel is végrehajtani a megállapodást. Nos, nyilvánvaló, itt nukleáris megállapodásról van szó, és azért lehetünk különösen elégedettek, meg elhárítottunk egy nagyon nagy veszélyt, a nukleáris proliferációt, az atomfegyverek terjedését a régióban, és ez elég ok ahhoz, hogy elégedettek legyünk. De van még egy oka az elégedettségnek, mégpedig azt, hogy bebizonyítottuk azt, hogy működhet vezetnek a tárgyalások, a multilaterális eh, tárgyalások, és nem csak, hogy úgy működhetnek, hogy megszületnek regionális megállapodások, hanem úgy is, hogy ezeket végre is hajtják. És ilyen nehéz időkben azt hiszem, ez tényleg reményre ad okot. És most térnék rá a vita tárgyára, ami tulajdonképpen kapcsolódik ehhez ugyanis van még két reményforrás. Az egyik, ami most nyílik meg előttünk, Irán és a világ többi része között újra létrejönnek a kapcsolatok, és különböző területeken fogunk együttműködni Iránnal, mi európaiak is. És végül de nem utolsó sorban talán a legfontosabb az, hogy ez a megállapodás utat nyithat az egész régióban más típusú kapcsolatok előtt, és most érünk rá a mai esti vita tárgyára. Ugyanis amikor sikerült 13 év tárgyalások után, amiben nagyon sok volt a nagyon nehéz pillanat, és ahogy említettem, sokan szkeptikusan álltak hozzá ehhez, de most végül is sikerült eredményeket elérnünk. Minden, bár sok jel arra utalt, hogy ez nem lesz így. Most másféle együttműködés alakulhat ki a régióban. Persze nem vagyunk naívak. Tudjuk, hogy nem lesz könnyű, nem egyik napról a másikra változnak a dolgok, lesznek akadályok, visszalépések. Irán regionális együttműködési készségét még próbára kell állítani, de az biztos, hogy a múlthoz képest nagy előrelépés történt. Még hát le kell tesztelni, hogy valóban végrehajtják-e majd azt a megállapodást, amit júliusban aláírtak. Egy évvel ezelőtt sokan azt gondolták, hogy nem tudunk majd komoly, kemény megállapodást kötni, egy égrehajtató megalapodást. Most nem volt igazuk a kétkedőknek. Keményen együtt dolgoztunk, egységes fellépéssel mi európaiak és a nemzetközi közösség más tagjai. És azt hiszem, hogy a szkeptikusokat sikerült meglepnünk. Az összes regionális hatalom, Szaudarábia és Irán együttműködése elengedhetetlen ahhoz, hogy béke legyen a közel-keleten. Itt etnikai, vallási feszültségekkel van tele a régió, ott van az ISIS, vagy, vagy Daesh, egyre inkább káoszva zuhan az egész térség. A nemzetközi viták Szaudarábia és Irán között vallás háborús narratívát erősíthetnek csak a séták és a szuniták között, és ezt mi pontosan tudjuk ennek a kockázata hatalmas. Új feszültségek akadályozhatják a szíriai békefolyamatot, amiről az előbb beszéltünk, illetve jemeni eseményeket, amikről majd holnap fogunk beszélni. Mindez destabilizálhatja Irakot, Libanont. Ez az a két régiós ország, amely leginkább ki van téve az ilyen szekretariánus feszültségeknek, destabilizálhatja mindez, vagy ez a feszültség az egész muzulmán közösséget, Ázsiától Afrikáig, az egész Száhelővezetet. Bilaterális feszültségek ilyen módon potenciálisan még inkább lángra gyűjthetják az egész régiót, megakadályozhatják azokat a pozitív politikai folyamatokat, amelyek ígéretesek, és esetleg újabb háborúkat és indukálhatnak. Ezek a feszültségek eszkalálódhatnak. Ezért van szükség nagyon komoly együttműködésre közöttünk, a tagállamok között. Együtt kell az üzeneteinket megfogalmazni, illetve nemzetközi partnereinkkel, az Egyesült Államoktól kezdve, hogy csak egyet említsek meg, indonéz külügyminiszterrel telefonáltam, mielőtt Teheránba és Szaudarábiába látogattam volna néhány nappal ezelőtt, Együtt próbáltuk meg eh, a konfliktus eszkalálódását megakadályozni. Ez is jelzi azt, hogy legalábbis három vagy akár négy kontinensen is ez mennyire fontos kérdés. Ugyanis benne van az a lehetőség, hogy az a világon, a világ számos részén több vallási közösség közötti konfliktusok lángra lángot, lángra gyullad, lobbannak. Nimr al-Nim sejk és 46 más elítélt kivégzése Szaud-Arábiában a nagyon nagy felháborodás váltott ki mindenütt. Az ilyen halálbüntetés soha nem lehet megfelelő válasz sem a bűncselekményekre, sem a terrorizmusra a halálbüntetés semmilyen körülmények között nem megengedhető. Mi következetesen kiállunk továbbra is a halálbüntetés megszüntetése mellett. Ez persze elsősorban Iránra vonatkozik, ahol rosszak az emberjogi statisztikák vagy adatok, és ezt elmondtam nem csak a szaudarábiai, hanem az iráni külügyminiszternek is, akivel szintén tárgyaltam azokban a napokban. Nimra Nimr Sejk esete nagyon súlyos aggályokat veszt eh, fel, a szólásszabadság, az eh, alapvető polgári és eh, politikai jogok tekintetében egyaránt. Ezeket minden esetben garantálni kell, és kihangsúlyoznám külön még a terrorizmus elleni küzdelem során is. Azonnal kialakítottuk az álláspontunkat, Irán felépésére reagálva. Semmi nem indokolhat, ugyanis indokolhatja a konzulátusok, nagykövetségek megtámadását, az, a, ugyanis az irániak ezt követték el. Az irán és a szaudi külügyminiszterrel együtt kihangsúlyozta, annak szükségességét, hogy Irán be kell, hogy tartsa a nemzetközi kötelezettségeit, és meg kell védeni minden körülmények között ezeket az omsorostanulott követségeket. A fő üzenet, amit megfogalmaztunk, hiszen továbbra is együttműködtünk, és talál, tárgyaltam Tarifúrral a hétvégén is. Tehát a fő üzenetünk az volt, hogy egyrészt ezt a kétoldalú feszült kapcsolatot kezelni kell, nehogy ez szétáradjon az egész régióban, és továbbra is mindent kell tennünk a szíriai és a jemeni béke érdekében, és meg, azt megakadály, megakadályozandó, hogy Libanonra, Jordánia is átterjedjen a feszültség illetve a konfliktus ezt az elindult pozitív folyamatot meg kell őrizni. Ugye az előbb beszéltünk Szíriával kapcsolatban erről a folyamatról, amit az összes régióbeli szereplő kell, hogy támogasson, hogy, bár, hogy legyen esélye a sikernek. És ugyanilyen okok miatt eh, az év első napjaiban már tárgyaltam eh, a kockázatokról az eh, Stefan Misturával, az eh, ENSZ különleges megbizotjával, valamint az Arab Liga főtitkárával, több arab és afrikai ország minisztereivel, és ahogy én éreztem, ázsiai miniszterekkel is koordináljuk a fellépéseket, az üzeneteinket, nem csak partnereinkkel, hanem itt az európai partnerek között is, a külügyi tanácson és a kollégákkal beatóan megvitattuk a helyzetet. A jelenlegi konfliktus, közelketi konfliktus tárgyalásos megoldása mindenkinek érdeke, különösen a régió érdeke. Az ilyen elnyúló háborúk csak a terrorizmust erősítik, és a az instabilitást a közel-keleten túlra is elviszik. Ezt nagyon jól megtapasztaljuk már itt Európában ez nem lehet egy zero-sum game, ez az az üzenet, amit barátaink felé is megfogalmazunk. Szíriában, Jemenben, ha nem szűnik meg a feszültség, nem érnek véget a konfliktusok, mindenki veszíteni fog. Nincs olyan ö, szereplő, akinek hasznára válnának ezek a feszültségek. A win-win megoldás, amikor mindenki nyer, alternatívája csak a káosz lehet, a további káosz. Ezért le kell ültetni a régi összes szereplőjét, hogy megtárgyaljuk a békefolyamat esélyeit Szíriában. Ezt tettük Bécsben, és sikerült összehozni a régió összes szereplőjét Szíria kapcsán. Nem engedhetjük meg azt, hogy ez a pozitív tendencia megszakadjon, és hogy a e helyet ismét erős növekedjenek a feszültségek. Ezért a feszültségeket ha már léteznek, nem két fél között kell tartani megtanultuk az EU-ban a saját tapasztalatainkból is, hogy milyen következtetéseket kell levonni, ez kolumbiai vita kapcsán is elmondtuk. Az EU megtanulta, hogy csak a rég, regionális együttműködés vezethet el a békéhez és a prosperitáshoz. Ugye már 60 éve sikerült ezt bizonyítanunk az EU-ban a partnerség kapcsán, sikerült elkerülni a konfliktusokat, a háborúkat, a béke szellemében teltek ezek az évtizedek. És a konfrontáció vagy a versengés soha nem lehet hasznos az összes fél számára. Ez különösen igaz a világ olyan részén, mint amilyen a közel-kelet. Köszönöm. Most pedig a felszólaló listája következik Pereira úr az, e- Preda úr az első. Köszönöm szépen, főképviselő, kedves kollégák! Irán és Szaudarabia konfliktusa új csúcsot ért el. Szaudarabia nyilván a szunnita országokkal szövetkezik, Teheránnal e, azonban összeveszett e, egy fontos síta vezető január másodikai kivégzése e, révén, ami miatt aztán Teheránban gyűjtogatás volt. 46 ember lefejezése még Szaudarábia történetében is az egyik legnagyobb kivégzés, csoportos kivégzés volt 1980 óta. Ennek kapcsán, ahogy a főképviselő is asszony elmondta, kategórikusan el kell utasítanunk a halálbüntetésre, és pláne a csoportos halálbüntetést, és ez Iránban is van halálbüntetés, de ott kevésbé használják, az atom pontosabban nagyon is használják. 1088 kivégzés volt tavaly, tavaly előtt Iránban, tehát ha már halálbüntetésről beszélünk, akkor inkább Iránról kell beszélnünk. A szocialisták, zöldek, liberálisok mindig csak Szaúd-Arábiát ostorozzák, van is miért, de ne felejtsük el, hogy Iránban még elterjedtebb a halálbüntetés alkalmazása. Jelenleg új konfrontáció kezdődött a síták és szuniták között. Tudom, hogy nehéz felfogdunk a probléma súlyosságát, de a probléma súlyos, és ezt nagyon komolyan kell vennünk, ahogy a főképviselő asszony is mondja, és teszi, ezt a konfliktus sírájában kell de ö, deeszkalálni, mert egyébként drámai következményei lehetnek. Howitt óra következő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözölnünk kell a közös átfogó cselekvési terv végrehajtását, és jelentéstevőjeként a főképviselőnek pedig további támogatást szeretnék nyújtani a parlament részéről. A feszültségek deeszkalálódásához kell hozzájárulni, bizonyítani, hogy az Európai Uniónak közös érdekei vannak energiabiztonság, terrorizmus elleni küzdelem biztonság területén. A halálbüntetés demokratikus jogok, illetve a kisebbségi jogok tiszteletbe tartása, nők tiszteletbe tartása fontos szempontok számunkra. A felek külső támogatásba részesülnek, azonban úgy tűnik, hogy közvetlenül szélsőséges csoportokat támogatnak. Az emberi jogi biztosítékokat az államokkal például megállapodásokban ki kell emelni annak érdekében, hogy a politikai diszidensek például megfelelő védelemben részesülhessenek. Illetve a civil lakosság támadása Jemenben szintén megsérti az Európai Unió magatartási kódexét. Én azt remélem, hogy a régióban nukleáris biztonság és béke valósul meg. Erre mindenképpen figyelmet kell fordítanunk. Nagyon fontos lenne a békés együttélés. Az Európai Uniónak az iszlámon belüli véleménykülönbségeket tiszteletbe kell tartania, de az együttműködésre kell felszólítania. Iránnak és Szaudarábiának is szerepet lehet nyújtani a régióban. Mindkettő egy kollektív biztonsági struktúra részeként működhet, és lehet partnere az Európai Uniónak. Más Ah, amikor mások megszüntetik a diplomáciai kapcsolatokat, nekünk el, erősíteni kell azokat. Belder úr. Voorzitter, zijn. Legyünk józanok, tisztelt főképviselő asszony, sem a Vahabita királyság Szaudarábia, sem a sétai eh, irán iszlám köztársaság eh, járul hozzá egy stabil közepkelet létrehozásához, ami humanitárius eh, sürgető kérzés. Riad és Teherán is küzdenek az iszlám állam ellen, de mások a céljaik az iszlám állam Európát is célba vette. Ez egy szaudi politikát jól ismerő német szakértő azt mondta, hogy a dzsihadisták nemzetközileg egyre jobb hálózatokkal rendelkeznek, ezért a nyugatnak is jobban kellene együttműködni Szaudarábiával, hogyha az Alkaida és az iszlám állam ellen hatékonyan akarunk fellépni. Kérdezem önt, hogy Európa közeledése Iránhoz nem veszélyezteti-e azt, hogy közösen küzdjünk Szaudarábiával a dzsihadizmus ellen, hiszen a, ez nagyon, nagyon izgatottan várom, hogy mit válaszol erre. Van Köszönöm. A következő beszélre, rá Baster Recea képviselőasszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, Mogherini asszony, ami Szaudarábiát és Iránt összefogja, az több, mint ami szétválasztja őket. A nemek nemi erőszak, halálbüntetés, erőszakos cselekmények, több száz ilyen eset történt, tehát az ENSZ is ezt írja le, hogy közös, nagyon sok hasonlóság van e két ország között, mint például az olajhatalom. Ez az emberi jogi véd, jogok védelmének védelmére fordított erőfeszítéseinket alása. Az, hogy Irán félreteszi nukleáris programját, ez nagyon jó hír, ugyanakkor viszont emberi jogi követelményeinket, követeléseinket fenn kell tartanunk. Nem szabad lemondanunk arról, hogy az iráni kormány betartsa nemzetközi kötelezettségeit. Szaudarábia Ban megtanult leckénket ne felejtsük el. Az Európai Unió iránál való kapcsolatainak sikeressége ne csupán a szerződések számában testesüljön meg, hanem abban, hogy hogyan tudjuk javítani az iráni emberek életét, akiknek a lakosság több mint felét a nőket érinti, a nőket elnyomják, figyelmen kívül hagyják, és nagyon fontos, hogy ragaszkodjunk az elveinkhez ENSZ az ENSZ eh, rendkívüli képviselőinek is lehetőséget, biztos, lehetőséget kell biztosítani arra, hogy ezt megtegye. Orbán képviselő asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, Mogherini asszony, a legnagyobb olajexportőr a világon legalább 2200 embert végzett ki az elmúlt évtizedekben és a per során megtagadta a támogatást, a lehetőséget, és olyan dokumentumokat irattak alá velük, amelyeket nem értettek. Amióta január, tavaly januárban Salman király hatalomra jutott, azóta pedig az a problémánk, hogy túlságosan sokáig Szaúd-Arábiát preferált partnernek tekintették a régióban, nagyon szaftos megállapodásokat kötöttek a francia, spanyol, német, brit cégekkel, pedig megvették azt, hogy e, ezek a szerződések megvették azt, hogy szemet hunjunk a jogsértések felett. Az európai médiával kapcsolatban pedig a Wikileaks kiszivárogtatásoknak köszönhetően tudjuk, hogy például az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága azért jutott be, mert a brit kormány támogatta. E kivégzések után az európai multinacionális vállalatok partnere a nemzetközi politikai szintére lép ezekkel a halálesetekkel. Önnek pedig adhatnak Szaharov díjat szaudarábiai újságíróknak, ugyanakkor viszont szemet hunynak az emberi jogok megsértésében. És mindezt miért? Néhány szerződését Iránnal és Szaudarábiával. Következő Schmidt úr. President. Elnök asszony, köszönöm Magarini asszony, hogy eljött hozzánk. Mindig örülünk önnek. Tegnap Irán kapcsán előrelépés történt a külügyminiszterek tanácsán, és talán Irán most az izolációból kikerül. Ebben hatalmas gazdasági potenciál van mind a saját hazájuk számára, az irániaknak, mind Európa számára. Gratulálok ehhez. Teheránnal javulnak a kapcsolataink, Szaudarábiával azonban romlanak, és Szaudarábiában jelentős költségvetési lyukakat ütött mind a katonai költségvetés megnevekedése, mind az olajár alacsonysága, a jemeni háború, és ott egyre több a gond. Egyes, az Egyesült Királyság 2010 óta ö, több mint 5 milliárd font értékben adott el fegyvert Szaúd-Arábiában. Edward Santiago ezt joggal ö, kritizálta a jemeni Save a Children szervezet vezetője, hogy amíg ilyen mennyiségben adnak el európai országok, a konfliktusban résztvevő országoknak fegyvert, addig a gyerekekért nincs mit tenni. Úgyhogy konkrét kérdésem lenne önhöz. A nemzetközi szerződések eléggé világosan szabályozzák, hogy kinek mikor lehetne fegyvert eladni. Önök vizsgálják-e a fegyveradások jogszerűségét, és ha nincs ilyen, akkor miért nincs, ha van, akkor milyen eredményekkel jár. Castaldo úr, minden eddigi felszólaló vel egyetértek, de nem egyformák ezek a partnerek. Minél nagyobb olajtartaléka van egy országnak, annál megengedőbbek vagyunk vele emberi jogi értelemben. Ezt kelet, közel-keleten végig láttuk. A 47 halálos ítélet eszkalációt okozott, és mondtunk e-, erre valamit, hogy Szaudorábia erőt fitoktat, vagy pedig olajforrásaink országát, akár Szaudarábiáról, akár Iránról legyen szó, legfeljebb csak egy enyhe szavakkal ö, ítéljük el, de alapvetően lepaktálunk velük. Tudjuk, mi mozgatja a világot. jó lenne, hogyha valóban a terrorizmussal szemben lépne föl mindkét nagy regionális hatalom. Mindketten azonban milíciákat illetve magát a terrort is támogatják titokban, e, és ezt azért tehetik meg, mert az európai tagállamok, e, főleg Szaudarábiának e, csomó fegyvert ad el, amelyeket aztán Jemenben a véleményszabadság elfolytására használnak föl. Köszönöm szépen, elnök asszony. A szaudarábiai iráni konfliktus kezd háborús színezetet tenni és ha ez a két ország fegyverekkel ugrana egymásnak, az gyakorlatilag az apokalipszist jelenteni ebben a térségben, de nem csak a közel-keleten, hanem Európában is, úgyhogy ebben senki nem érdekelt. Örülök annak, hogy Irán az atomtárgyalások lezárása révén most egy kicsit jobban kötődik a nemzetközi közösséghez, és lehet rá talán hatni nem engedhetünk meg magunknak több failed state-et a környéken. Minden tevékenységet, ami a Daest támogatja, nagyon súlyos veszélyeket rejt magában, és erről nem szabad hallgatni. Másfelől a stabilitás nem az elnyomás garantálja, hanem hosszú téven a jogok megadása Irán <clears throat> reméljük, hogy jó útra tér. Szaudarábia azonban ettől messze van, sőt, inkább ellenkező irányba halad. Nem tudjuk megmondani, hogy Szaudarábia még hova fog eljutni, de egyet tehetünk, korlátoznunk kéne a fegyverszállításokat Szaudarábia irányába. Következő felszólalunk Büchner úr. Köszönöm szépen. Politikánknak az kell, hogy legyen a célja, hogy az embereket és az emberi jogok védelmét biztosítsuk a közel-keleten. De a régióban zajló események különösen számunkra, európaiak számára is különösen fontosak, ugyanis Szíriából, a régióból érkezik hozzánk a legtöbb menekült. Az is tény, hogy az emberi jogokat Szaudarábiában is és Iránban is lábbal tiporják, és mind a két ország háborúzik, nem csak Jemennel, hanem Szaudarábia indirekt módon pénzügyileg Szíránnal is, Szíriával is és Irakkal is kvázi háborúban áll. Az EU egy esélyt is láthat ebben, ugyanis Szaudarábia távolodik Amerikától és közeledik Európa felé és Iránnal kapcsolatban is sokkal kedvezőbb most a helyzet. Ezért könnyebben érvényesíthetjük a követelmény, követeléseiket, és logikusan, hogy amit követelünk, az a béke, hagyjátok abba a háborúsban való részvételt, és nekünk pedig le kell állítani az ezekbe az országba irányuló fegyverexportot. Bosztinár úr. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt elnök asszony, tisztelt főképviselő asszony! Közelmúltban Irán és Szaudarábia között eszkalálódott a feszültség, és ez nagyon aggályos fejlemény, hiszen ezt a régiót már egyébként is súlyos válság sújtja. Síták és szunniták közötti konfrontációról van itt szó, ami az egész világra is átterjedhet. Fontos, hogy az Unió megpróbálja a feleket leültetni egy asztalhoz. A bécsi folyamatot folytatni kell, és nem szabad megengedni azt, hogy Irak ismét konfrontációk színhelyévé váljon. Meg kell néznünk, hogy mi lehetne itt a béke osztalék. Az Európai Unió valóban most pragmatikus szerepet játszhat a két fél között, hogy megakadályozzuk a helyzet eszkalálódását. Köszönöm szépen, Cofoli úr következik. Köszönöm, elnök asszony. A megállapodás, az atom megállapodás Iránnal eh, természetesen megváltoztatta a közel-keleten a lehetséges forgatókönyveket. Az amerikaiak eh, mindig is inkább zártak Iránnal szemben, és inkább Szaudarábiával barátkoztak. Most Szaudarábia és Irán között, ha ugyan nincs, nincs is háború, de azért nagyon feszült a helyzet. Aztán ott van Palesztina és Izrael, a síták, szunniták közötti konfliktusok is egyre nagyobbak. Az EU fontos szerepet játszott az iráni atomtárgyalásokon. Bongerini asszonynak meg kell köszönnünk a nagyon sikeres tárgyalásokat. Ez végül is reményel tölthet el minket. Tovább kell folytatni a párbeszédet Iránnal, regionális kérdésekről, Jemenhez, Irakhoz, Afganisztánhoz fűződő kapcsolatok ról is tárgyalni kell. Európa mindig megpróbálta stabilizálni ezt a régiót, és harcolni a terrorizmus ellen. El kell kerülnünk, meg kell akadályoznunk azt, hogy bárhonnan is származzanak ezek a provokációk, provokációk megkérdőjelezzék a béke folyamatot. Szíriában nagyon határozottan Eh, illetve Szaudarábiával kapcsolatban fel kell lépnünk a halálbüntetés ellen, és egyértelműen több Európára van szükség. Gomes asszony. Ahogyan már többen elmondták, eh, a Nimri eh, seh kivégzése egy értelmetlen provokáció, és ez a, ismét felkorbácsolta az ellentéteket. A bécsi tárgyalásokat akarták ezzel vakvágányra, az átonyra futtatni. Irán azután reagált, és tulajdonképpen felült ennek a szaudi provokációnak. Most a legfontosabb az, hogy a lefegyverezés megvalósuljon Iránban, és itt Mogherini asszonynak valóban vezető szerepet kell játszania. Az EU ugyanakkor, ha szükséges, kritikát is meg kell, hogy tudjon fogalmazni Iránnal szemben az emberi jogi kérdésekben, ugyanakkor együtt is kell működnünk Iránnal. Ahogyan mondtam, Először a háborút kell befejezni Szíriában, meg kell verni az iszlám államot, és meg kell nézni, hogy az öböl államok és Törökország által finanszírozott különböző csoportokkal szemben hogyan lehetne fellépni, nagyobb felelősség minden országgal szemben. Grazie Presidente, ringrazio Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Mokeréni asszonynak, hogy tájékoztatott minket arról, hogy hogyan áll a helyzet most Szaudarábiával és Iránnal kapcsolatban. Nagyon aggaszt, hogy elhalasztották a békekonferenciát Szíriáról, főként figyelembe véve azt a reményt, hogy végre sikerüljön helyreállítani a békét minden érintett fél számára. Ehhez azonban szükséges, hogy a két nagy regionális hatalom részt vegyen a konfliktus megoldásában. Nem szabad elfogadnunk azt a veszélyt, hogy annak ellenére, hogy a e két nagy hatalom, hogy e két nagy hatalom közötti feszültség kockáztassa a konfliktus lehetséges megoldását. Az emberi jogok védelméért küzdenünk kell, el kell ítélnünk a halálbüntetést nem apróságokról van szó, apró részletekről. Védenünk kell az emberi jogokat ott, ahol megtapossák azokat. Köszönöm szépen, elnök asszony, Mogherini asszony, van és Iránban bekövetkezett eh, bekövetkezett eh, cselekmények kockáztatják a régió helyzetét. Iránban azonban másrésztről nem sikerült a szaudi nagykövetséget megvédeni. Szaudarábia pedig úgy döntött, hogy a diplomácia és egyéb kapcsolatokat megszünteti, ez aránytalan döntésnek tűnik. Másik út, másik módra is van lehetőség. A szankciók megszüntetése Iránnal szemben konstruktív szerepvállalás jelenthet Irán számára. Szíriával kell kezdeni a tevékenységet, a Szaúd Arábia és Irán közötti feszültség nem kockáztathatja a szíriai béketárgyalásokat. Főként most, hogy az ENSZ biztonsági tanácsa döntött a béketárgyalások ütemezéséről. Ezért arra bíztatom a feleket, hogy békés megoldást találjanak a feszültségre. Nagyon fontos, hogy Szaúd-Arábia állítsa le a terrorista csoportok finanszírozását, amely olyan terrortámadásokat eredményezett, mint például a párizsi támadások. Köszönöm, mondja az elnök asszony, most pedig három spontán hozzászólásra van lehetőség, többre nem, mert éjfél előtt még szeretnénk befejezni. Polcsak úr az első. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy megadta a szót. Szeretném nagyra becsülésemet mutatni Mogherini asszony által megtett lépések iránt amelyel megpróbálja a helyzetet megoldani, konzisztens, következetes és nagyon jól átgondolt lépések ezek. A kérdésem, hogy a szombat hogy szombaton milyen döntés született, milyen jellegű ez, mit jelent ez például a szaudi ellenzék számára, azok számára, akik a szaudi ellenzéket képviselik. Hogy az EU magukra hagyta őket, szerintem ennek nem kellene így lennie, azt remélem, hogy támogatni fogjuk azokat, a társadalom azon részeit, amelyek megpróbálnak másképp cselekedni. És ez a deeszkalálódás, amit Mogherini asszony is említett, nagyon remélem, hogy az EU részéről ez tartós hozzájárulás lesz, főként a nagyon sebezhető régiókban. Köszönöm. Madam President. Elnök asszony, Szaudarábia, Irán konfliktusa tovább destabilizálta a közel-keletet aggódom, hogyha az EU bármelyik oldalra áll, akkor tovább rontja ezzel a helyzetet. A szunni a szektáriánus erőszak fellángolhat, és ennek a szíriai és jemeni konfliktusra is súlyos negatív hatása lenne, sőt a világban máshol is lángra gyűjthatná konfliktusokat. Tehát azzal egyetértek, hogy a szankciókat megszüntetjük Iránnal szemben, ez a külső befektetések előtt megnyitja az utat, és az emberek életszínvonalát javíthatja. És Szaúd-Arábiában is vannak jó jelek. Sporadikusan ugyan, de nők is bekerülnek most már a politikába Ugyanakkor mindkét országgal szemben úgy kell járnunk, hogy ne érezzék azt, ne azt érezzék, hogy be akarunk avatkozni belügyeikbe. És egyik országot sem szabad annyira hátrahagyni, hogy megalázottnak érezze magát. Köszönöm a szót. Az iszlámon belül a síták, szuniták harcolnak egymással, a szuniták belül is a szufiták, a vahabiták különbsége is létezik. Nem minden vahabita támogatja a fegyveres erőszakot, de maga a vahabita ideológia radikalizmusa sok helyen lángra gyújtja a, a gyűlöletet. Az ISIS mindenkit mindenért utál, a melegeket, a keresztényeket, és így tovább. Az, de ma egy brit Labour párti képviselő nem tudta megvédeni a véleményt, amikor a védelmébe akarta venni a muzulmánokat. Mi sokan hiszünk dolgokban, én a Union Jackben hiszek, Corbyn úgy néz ki, hogy a fehér zászlóban hisz, vagyis a megadásban, önmagunk megadásában. Mogherini asszonynak adom vissza a szót. Először is azt mondanám, hogy ahogy mindig is, most is van szunita síta ellentét, sőt szunita szunita ellentét is létezik, és ez egy nagyon bonyolult ö, helyzet, de hagyd mondjak el valamit, és sok partnerem a térségben, a muzulmán világban is ezt mondja nekem, hogy ez nem annyira vallási konfrontáció, mint politikai konfrontáció, amely vallási köntösbe öltözik. És a szuniták, síták sok helyütt a világban békésen együtt élnek, nincs köztük akkor a ideológiai különbség, évszázadokon át lehetséges volt ez sok felé, nem kell feltétlenül ezt a különbséget politizálni és politikai tőkét kovácsolni belőle. Nekünk itt az a szerepünk éppen ezért, hogy segítsük köztük a megbékélést, a bölcs beruházást a kollektív biztonsági rendszerbe, amely mindkét regionális hatalomnak érdeke. A stabilitás, a béke a térségben, és az, hogy egy ilyen közös látásmódot sikerüljön kialakítani, ez tényleg csak kívülről sikerült, tehát ez lehet a mi szerepünk. Hogyan segíthetünk konkrétan? Mellesleg ez a mi érdekünk is, nagyon is. Van, aki azt mondja, hogy ne álljunk egyik oldalra sem. Ezt eddig sem tettük, mindkét országgal vannak kommunikációs csatornáink, együttműködési területeink, és a köztük létrejöhető egyességet persze most egy kicsit más egyensúlyi helyzetbe hozta az Iránnal kötött megegyezésünk, de mindkét országgal tudunk tárgyalni, és ha világos víziót fogalmazunk meg, és ezt súlykoljuk mindkét féllel szemben, amely persze egy sokszínű, mindenre tekintettel levő vízió, beleértve a szunisita ellentétek kezelését, a politikai megoldások felvetését a regionális válság konkrétságában, és azáltal, hogy a szektáriánus erőszaknak kitett Irak és Libanon helyzetét is pacifikáljuk. Az emberi jogok tiszteletének helyreállítása megint csak mindenkinek érdekel, de ezt a szaudi partnereknek is, és a irányoknak is mindig elmondjuk. Ami pedig az olajjövedelmeket illeti, nem árt, hogyha felfrissítjük emlékezetünket. Két éve még az olajárak magasak voltak, most meg már annyira alacsonyak, hogy már ez a probléma, és ennek kapcsán persze meg kell fogalmazni a politikai prioritásainkat, és most bizonyos értelemben jó helyzetben vagyunk, mert Európa a transzparenciát, koherenciát képes egyben képviseli, egyben felvevő piaca a térség olajának, és kereskedelmi területen is tudunk hatni a két országra. Tehát érdemes ebbe befektetni mindkét regionális hatalommal, és persze nem csak a kormányokkal, hanem a lakosságokkal minden lehetséges fórumon egyeztetnünk érdemes. És a külpolitikánk fő prioritásait itt is érvényesíteni kell. A nemzetközi jog teljes körülbetartása az egyik pillér a mi politikánknak, nem csak Szaúd-Arábiával, Iránnal szemben, hanem minden partnerünkkel szemben, és a halálbüntetéssel szembeni elkötelezettségünket is a gyakorlatban is érvényesítjük. Ez nem csak inhumánus eljárás, hanem egyben nagyon rossz, hatékonytalan eljárás, még a terrorizmus elleni harcban is. Köszönöm majd támogatnak minket a fellépéseinkben. Örömmel viszem el az önök üzenetét magammal, és továbbá is számítok támogatásukra ebben a nagyon fontos régióban kifejtett európai politikai és érdekképviselet ügyében. Mogherini. Köszönöm